résztvevőiből létrehozunk majd tárgyaló munkacsoportokat, és reméljük, hogy hamar megoldódik a probléma. Köszönöm. Köszönöm szépen biztos asszony véleményét. A parlament világosan kifejezte, hogy a szolidaritás talaján áll, és örömmel hallottuk, hogy a biztos asszony ebben támogatja. Ezzel a vitát berekeztem. És most a következő napirendi pont az egyperces felszólalások következnek. Elsőként Kantis Nikolakos, Nikolaos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, tudják, hogy Görögországban választási van két nappal ezelőtt Schulz, miniszter, Schulz elnök úr nálunk járt, és a görög miniszterelnökkel beszélve Merkel asszony telefonált. És arra biztatott, hogy referendumot kellene tartani abban a kérdésben, hogy a memorandum intézkedéseit el tudja fogadni a görög lakosság, avagy nem. Schulz úr természetesen azt látta, hogy ezt mindenki elutasítja a görög pártok és frakciók részéről, úgyhogy a görögök által már elutasított kérdéseket nem kellene újra felkarolni és kinyilvánítani, sokkal demokratikusabban kellett volna eljárni a görög kezdeményezés támogatva, de ez nem történt meg. Úgyhogy ez a fajta intervenció sérti a demokratikus jogokat, nem csak Görögországban, hanem az unión belül is, és azt várom, hogy az Európai Parlament elnöke állás foglaljon ezzel az elvel kapcsolatban. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Landsbergis úr. Mr. President, colleagues. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Nemrégiben valamennyien azt tapasztaltuk, hogy a parlamenti munkánk hátterében visszaélések történnek. Visszavonták a munkaanyagok egy részét az elnökök értekezletén, és az állásfoglalással kapcsolatban is ez történt az EU-azerbajdzsáni tárgyalásokról. Itt nincsen olyan parlamenti szabály, amely lehetővé tenné, hogy a már elfogadott parlamenti anyagokat valaki más önkényesen felülírja, módosítsa. Állítólag a 216-os eljárási szabály keretében történt ez, de ez nem arról szól, hanem valami másról. Itt a korrigendumokról, a hiba eh, javítási lehetőségekről van szó, de itt szó sem volt ilyenről, hiszen a hiba jegyzéket a megfelelő eljárásban adták közre, tehát szabálytalan volt ez az eljárás, és szabálytalanul módosult a parlament által elfogadott, megszavazott dokumentum. Köszönjük szépen. A következő felszólaló Cortés Lastra úr. Eh, amennyiben nincs itt, Derek Vaughan következik. mr uh, uh, president uh, i speak to welcome the connecting europe. köszönöm szépen a connecting europe alap mellett szeretnék szót emelni a thirteen as kerettel összefüggésben. Sok nagy infrastruktúra beruházás szolgálja az európai gazdaság növekedését, és erre nagyon nagy szükség van. Walesben saját szűkebb hazámban is nagy szükség van a közlekedési infrastruktúrára. Például a vasútvonal villamosítása van napi renden Wales és London vonatkozásában. És csak Cardiffig finanszírozná az alap a javaslat szerintenek a költségét. Mi legalább Swansea-ig szeretnénk igénybe venni a támogatást. Hogyha ez megtörténik, akkor a Velszi kormányjal, illetve az érintettekkel együttműködésben kellene gondoskodni a beruházás megvalósításáról. Kéne, hogy legyen egy tartalékterv, egy B-terv, amely az európai forrásokat elérhetővé teszi, akkor, amikor rendelkezésre állnak. Most Bilbao Baráncida asszony következik. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Május 9-én Baszkvöldön egy döntés született méghozzá arról, hogy mindent megteszünk az európai projektért. Egy olyan projektre van szükségünk, amelyben az állampolgárok állnak a középpontban, nem a piacok alternatívát szeretnénk találni a globalizáció mellett, ahol is a múltig eddig döntő szóval rendelkeztünk. Egy olyan gazdaságirányítást szeretnénk bevezetni, amely a pénzügyi rendszert visszautalja eredeti hatáskörébe. Szociális jólétet kell teremteni, csökkenteni kell az adóságokat, erősíteni kell a versenyképességet, és természetesen kísérletet kell tenni arra, hogy alacsony szén kibocsátású gazdaságot segítsük elő. Függetlenebbé kell válnunk, növelni kell a kohéziót, a párbeszédet, sokkal több közös külpolitikára van szükség, és nemet kell mondanunk annak a trendnek, amely diszkriminációt követel a kisebbségekkel szemben. Az emberi jogok fontosak, nem a megszorítások. Egy új Európára van szükség, amely szociális modellként példaértékű. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A következő felszólaló Krihogélos, Nikos Krihogélos úr a zöldek részéről. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Görögországban jelenleg olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek ellen fellépnek az emberek. Szociálisan kiegyensúlyozottabb intézkedéseket kellett volna hozni. Az új megállapotásban nem is szerepel például. Az ország ismeretesen függ a kőolajtól. Görögország nincs ebben egyedül, ebben a függőségben. Görögország szenved a válságtól, a nagyon drága importáruktól, ez nagyon fontos a gazdaság szempontjából. Nagyon nagy a kereskedemi hiány emiatt is Görögország számára is. Ez egy olyan terület, ahol évente az importért fizetni kell nagyon sok pénzt, több milliárd eurót azért, hogy áramot tudjunk szolgáltatni. Ebben a megállapodásban jó lett volna kitérni az energiahatékonyságra, a természetes erőforrásoknál. Még ezen azért lehetne javítani. Javítani lehetne a pénzügyi helyzeten, a munkahelyek helyzetén. Azt hiszem, hogy a megállapodásban egy módosítása mindenképpen szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Salvarakos úr következik. Nikolaus. Sajnos. Бинев úr. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr! A a sajt, bolgás sajtóban üldözni kezdtek. Miért? Azért, mert volt egy találkozó bizonyos politikai képviselők között, és megjelent a rendőrség, és letartóztatott számos követőnket, és engem is, és másokat is bűnözőként kezeltek, csak azért, mert ezt a politikai szervezetet támogattuk. Számos ismert embert megbélyegeztek eh, Bulgáriában. A miniszterelnök személyesen felel ezekért az elnyomásokért. Európa figyelmen kívül hagyja a jelzéseimet, a kormány lop az emberektől, és lecsap, a, lecsap az ellenzékre. Ez már nem demokrácia, és attól tartok, hogy akár a közelállóim, hozzám közelállók is veszélyben vannak. Remélem, hogy az európai képviselők tesznek valamit ez ellen. Mit tennének önök, hogyha önök ez történne, vagy akár keressek inkább menedéket? Brüsszelbe kellene jönnöm, vagy Moszkvába, vagy Washingtonba, vagy Pekingbe? Ez történik most Bulgáriában. Köszönöm szépen. Most következik Kelly úr. The Fiscal Stability Treaty a fiskális stabilitási szerződést május 21-én referendumot tartanak erről. Én szeretném, hogyha erről lenne egy vita, ugyanis eltorzítják a demokrácia jellegét. A kampánynak megfelelő időt kell hagyni. Nem jó ösztönzést jelent ez. Nem demokratikus jellegű ez, és 2009-ben is ez már elbukott. Gendli úr orosz közgazdásszal együtt létrehozott Svájcban egy céget. Ez a cég egyértelműen haszont húz a pénzügyi instabilitásból Írországon. Egyre inkább fontossá válik ez Európában, amiatt, hogy nem stabil a bankszektor Európában. Ezért ki kell mondani azt, hogy Kendli úr nem demokratikusan jár el, azok, akik referendumot szeretnének, azokat viszont figyelmen kívül hagyják. Fényránk. Maria Koppa asszony. Köszönöm, Οι 17 Ιουνίου θα είναι για την Ελλάδα πιο A június 17-i választások Görögországban a második világháború óta a legfontosabb választások lesznek. Egy olyan kormánynak kell alap, megalapulnia, amely kivezeti az országot a válságból. Nagyon létfontosságú időket élünk, és az Európai Unió nem mindig segít a különböző megjegyzéseivel. Gondoljunk csak arra, hogy Merkel asszony milyen javaslatot tett a görög vezetésnek. A választások napján kellene szavazni arról, hogy az eurózónában akarnak-e maradni, vagy sem, mert ilyen javaslatot nem tehet kívülálló egy népszavasságra, népszavazásra vonatkozó javaslatnak itt nincs helye. A partnereink akarják ezt, hogyha a, mikor a passzok vetette fel ugyanezt a gondolatot, hogy legyen népszavazás az euróról néhány hónappal ezelőtt, akkor nagyon negatív reakciók érkeztek akkor, és mindenek előtt Merkel kancellár asszony volt az, aki akkor ezzel nagyon nem értett egyet. Nagyon vigyázni kell arra, hogy senki ne avatkozom be a görög belügyekbe. Köszönöm következő felszólaló Skilakakis úr. Kire Prodre. Köszönöm szépen. Volt egy vitánk arról, hogy Görögország esetleg kiszállna az eurózónából, talán még az EU-ból is kilépne. Ugye a vita során ez is elhangzott. Nagyon sok ember szól több, mint akinek kellene ehhez a témához. Mielőtt a júniusi választásokat megtartják, már is válságba sodorták az országot. Mit is kell tennünk? Ne csak a gazdasági, hanem a szociális és geopolitikai kockázatokat is meg kell vizsgálnunk. Mi történne, ha valóban kilépne Görögország? Ha mm, ketté osztjuk a görögöket, Európa barát és Európa ellenes csoportba osztjuk őket, akkor azt akarjuk meghatározni, hogy igennel vagy nemmel fognak majd szavazni arra a politikai rendszerre, amely ide vezette őket. Nos hát, produktív Görögországot kell támogatnunk. Görögország nem érdemli meg azt a helyzetet, amelyben magára lehet most. Pár év múlva Pár év alatt a vezetőség nagyon is bonyolult volt, ami a valódi produktív Görögországot életi. Nos, az intézkedések az ipari ágazatban, hát itt azért vannak felelősségek, van két felelősség van, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most Szalavrakos úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. A növekedés és a megszorítás közötti egyensúly az európai pénzügyi rendszerben európai vezetőket arra készteti, hogy nyomást gyakoroljanak Görögországra a választások tekintetében, és gondot jelent ez a piacok számára is. Egyre több munkanélkül lesz, kevesebb a munkahely, Hogyha azt látjuk, hogy a németországi, franciaországi, olaszországi választásokat megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy összességében elvetik az emberek a megszorító intézkedéseket. A német költségvetési megszorítási megközelítést lazítják, azonban ez fontos lehet most már az európai kohézió szempontjából, és az európai pénznem fennmaradása szempontjából. Biztosítani kell azt, hogy az emberek, az európai emberek véleményét figyelembe vegyék, és a szorítás alapján sokkal reálisabb megoldásokat kell keresnünk azáltal, hogy eurókötvényeket adunk ki az Európai Központi Bank által. Szépen. Most Trianta Fillides úr következik. egy két államú megoldást szeretnénk, ez is megfelelő lehet, de azt is látni kell, hogy egyfajta gyarmatosítás folyik a Jordán mentén, és nagyon fontos az, hogy a közel-keleten kimondjuk azt, hogy azokat a projekteket, amit az Európai Unió támogatott, azokat Izrael lábbal tiporja. Az elmúlt tíz évben az izraeli megszállók pénzügyi projekteket teljes mértékben megszüntettek, olyanokat, amiket az Európai Unió finanszírozott, és azt láthatjuk, hogy az izraeli hatóságok a földdel tettek egyenlővé projekteket az európai adófizetők pénzéről is szó van itt. Azt kérdezem a bizottságtól és a tanástól, mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy az infrastruktúra projekteket, amiket az EU finanszíroz, ezeket meg lehessen tartani, és hogyan lehet megadályozni a megsemmisítését. És Lászra úr kezdik. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, tisztelt képviselőtársaim! Spanyolországban egyre több olyan esetről hallunk, amikor gyermekeket rabolnak el. Százezer, kétszázezerre tehető azoknak a csecsemőknek a száma, akiket eh, elraboltak eh, és ezekben a gyermekrablásban részt vettek apácák, nővérek, rendszerint azután katolikus családoknak adták ezeket a gyerekeket. Ez tulajdonképpen egy gazdasági tragédia is, ami lezajlott, most számos kutató foglalkozik már ezekkel az esetekkel. Azt mondták általában, hogy olyan anyák gyermekeiről volt szó, akik nem tudták volna gondozni a csecsemőiket de most létrejött egy egyesület az elrabolt gyermekek ügyét vizsgálva, és az ő nevükben szólok. Egy kell vizsgálni ezeket az eseteket. Az Európai Unió továbbra is fel kell, hogy lépjen határozottan az emberkereskedelem, a gyerekrablás ellen. Nagyon sok anya nem tudja megtalálni a gyerekét. Következő felszólaló Bronz Andrew úr. Köszönöm szépen. Meg kell menteni egy országot az adósságtól. Hát ez úgy érjük el, hogy megszigorítunk mindent, és meg, megnyilváljuk a foglalkoztatásukat? Hát azt hiszem, hogy egyfajta börtönnek is tekinthető ez az intézkedés. De hát nem tudom, hogyha növeljük a kínálatot, hogyan kívánjuk az adósságot csökkenteni. Hát hogyan lehet növelni a kínálatot úgy, hogy nem növeljük az adósságot? Hát ha nem nő a, nő a termelés, akkor infláció következik be. Ami fizikailag lehetséges, azt azért pénzügyileg is lehetségessé kell tenni. A, olyan infrastruktúrára van szükség, amely valóban működik. És hát azokat kell foglalkoztatni, akiknek nincs munkájuk, és azoknak nagyon jó munkahely teremtő lehetőség az infrastruktúra építése. A projekt befejezéséig nem kell kifizetni a munkavállalókat. Azt gondolom, hogy a létrehozott pénz így módon nem lesz infla- inflációt kiváltó. Nagyon fontos, hogy növeljük a javakat és szolgáltatásokat. Most Kusieri úr következik. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök úr. A munka napját ünnepeltük májusban, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a munka terén elért eredményeket veszélyeztetik most számos országban a megszorító intézkedésekkel, amelyek sújtják a munkavállalókat és a családjaikat. Oda kell figyelnünk a munkavállalók szavára. Az európai munkavállalók lehetőségeket akarnak, munkahelyeket, beruházásokra van szükség, ami segít a fiataloknak munkát találni Európában, hiszen joguk van a munkához a néhány országban a fiatalok körében 50%-ot is elért a munkanélküliségek aránya. Az Európai Tanács fiskális megszorító politikai nem válasz ezekre a problémákra és kihívásokra. Az Európai Parlament javaslatot tett, hogy garantáljuk a fiataloknak a munkához való jogot, a munkahelyet. Minden európai fiatalnak munkára van szüksége, vagy oktatásra, képzésre, négy hónap munkanélküliség után biztosítani kell ezt a jogot jogot. Gazdasági, szociális kontextusban látva az Európai Szociális Alapból lehetne ezt finanszírozni. Szépen most következik. Obrigada, Sr. Presidente. A 17 de junho. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Június 17-én a görögök szavazni fognak a jövőjükről, a jövőbeli életükről, amit ők választanak. Ezért elfogadhatatlan az, hogy Trisé úr azt mondta, amit mondott a g 8 találkozóján. Az LKB e korábbi elnöke azt javasolta, hogy az embereknek ne legyen szavazati joguk, annak érdekében, hogy azt a demokratikusan választott kormányt, amely nemet mond az EU követeléseire, azokat helyettesíthessék Brüsszelből küldött emberekből. Európa demokrácia szolidaritást jelent az emberek között, és ezért nem lehet az embereket kényszeríteni. Ezért mindenkit arra kérek, hogy tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, gondolkodjanak el azon, hogy hajlandóak elfogadni ezt a fajta gyarmatosítást európai szinten. Úgy gondolom, hogy az emberek inkább a demokráciát választják. Most Korni-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 kutyákat, akik védtelen embereket eh, támadnak meg és eh, harapnak eh, meg. Christian Pop példáját hoznám fel, 38 éves, egy olasz börtönben, hat hónapon keresztül magánzárkában tartották, kínozták, éjségsztrájkba kezdett, de senki nem segített neki. 50 nap éjségsztrájk után életét vesztette. Az ilyen embertelenség, az ilyen emberhez méltatlan esetek elsősorban aktivisták, környezetvédők, emberjogi aktivisták információjaplán kerülnek feltárlásra. Vannak különböző fegyveres csoportok, akik vételen nőket, gyermekeket támadnak meg. Ezek a politikai gerillák azt gondolják, hogy ez a demokrácia, és így lehet a biztonságot garantálni, de mindig a népeknek van igaza, és nem a szolgálóknak, a potentátoknak, azoknak a vezetőknek, akik a világ politikát csinálják. Hitler nem halt meg, csak más formában támad fel. Köszönöm szépen. A demokratikus választások Görögországban, Finnországban, Franciaországban megmutatták azt, hogy az állampolgárok fellépnek a megszorító intézkedések ellen és az elavult receptek ellen, amelyeket a költségvetés konszolidációja nevében rákényszerítenek az emberekre a változás szele végig söpölt Franciaországon, és reményt ad azon embereknek, akik úgy gondolják, hogy meg lehet változtatni a neoliberalista megközelítést, kérdéseket tesznek fel, szolidaritást kívánnak garantálni a növekedés perspektíváját. Remélem, hogy június 17-én Görögország olyan kormányt választ meg, amelyben marad az eurozónában, mert igen negatív hatása volna annak, ha Görögország kilépne az eurózónából. Negatív hatása volna ennek az egész európai pénzügyi rendszerre és a déli országokra. Merkel asszony és más európai vezető Görögország elleni támadásai elfogadhatatlanok. Köszönöm szépen. Végül Ferreira úr következik. Obrigado. Presidente, em Portugal, nas últimas semanas consum... Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt néhány hétben Portugáliában azt láthattuk, hogy visszaesés történt a civilizáció, illetve a gazdaság tekintetében. Az IMF beavatkozása azokat támadja, akik tulajdonképpen megpróbálják megakadályozni a kormányt abban, hogy végrehajtson egy támadást a saját embereivel szemben, már így is meg van gyengülve a demokrácia, támadják azokat a dolgokat, amik a, az, az emberek kaptak, sokkal bizantrabbá bizonytalanabbá válnak a munkaszerződések, a kollektív szerződések, egyre több munkahely tűnik el, akkor, amikor a munkanélküliség már így is történelmi csúcsokat döntöget. Itt az ideje annak, hogy kimondjuk azt, hogy az a több ezer ember, aki Lisszabonban demonstrál, azok számára minden elég. Soknak a értünk, és most napirend szerint következik a Rita Borsellino jelentése az Európai Unió belső biztonsági stratégiájáról. Négy perc.